irányokat is javasolni, úgyhogy Európában javuljon a szellemi tulajdon helyzete. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Nagyon jó, fogadták a hozzászólást és a jelentést. Holnap 12-kor lesz a szavazás erről. A következő napi rendi pont Ferreira az úr jelentése természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése és a közösség megközelítése mindehez. Négy percben megadom a szót a jelentéstevőnek. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az elmúlt évben több alkalommal láttuk az újságokban, és a tévében is az, hogy milyen viharok voltak, árvizek, hőhullámok és tüzek, és mit jelentett mindez a gazdaságok és a környezet számára. De ez nem maradt reagálás nélkül. 62 pénzügyi támogatási kérelem érkezett a bizottsághoz 21 ország részéről és ennek egyharmada nagy katasztrófára vonatkozott. A többi katasztrófa nem kér támogatást az alapból, még akkor sem, hogy ha a gazdaságot jelentősen érintette a természeti katasztrófa és a lakosságot is. Ezek a katasztrófák, ezek mind egyediek, és ha kár van, akkor ez mindenre vonatkozik, az államra, magára és a személyekre is. A katasztrófa elhárítás, megelőzés jelentse azt is, hogy a régiók és a tagállamok között az egyenlőtlenséget csökkenteni kellene, és mindenképpen a megelőzést kellene támogatni a tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, amelyek ki vannak téve nagyobb mértékben a kockázatoknak, és kevés eszközük, források van. Sokszor a természeti katasztrófákat az ember váltja ki, és ezeket meg kellene előzni. Sokszor a katasztrófák az ember által bevezetett szakpolitikák miatt következnek be, mert ezek nem veszik figyelembe a természetet. Néhány régió továbbra is ki van téve a kockázatoknak, és beleértve a lakosságot, és ott van az elsiva, elsivatagosodás. Éppen ezért oda kell erre figyelni, a gazdasági szociális fejlesztés során mindezt a természettel összhangba kell előmozdítani, ezzel meg lehet előzni a katasztrófákat. Egy sor ajánlást fogalmaztunk meg az irányítás szempontjából. A különböző bizottságokban vita volt, és az árnyék jelentéstevőkkel is, valamint a vélemény jelentős jelentéstevője és mások is hozzájárultak mindehez. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a nyitottságot, mert a eljárás folyamat nagyon sokat nyújtott. Ami a pénzügyi tervezetet illeti, katasztrofák esetére nézve ezt erősíteni kell, és az igényekkel összhangba kell hozni. A tagállamokra kellene ezeket szabni, azért, hogy a sajátos kockázatokat el lehessen hárítani. Korai előrejelző rendszerre is szükség van a tagállamokban valamint a biztosítási rendszereket is ebbe bele kell venni, ott van a szárazság és az elsivatagosodás problémája, azután az erdőgazdaságok és a tűzvész megelőzése, ami a katasztrofákat illeti, azt látjuk, hogy a szolidaritási alapot meg kell újítani azért, hogy az rugalmasabb legyen és megfelelően tudjuk alkalmazni. Biztos úr, a katasztrofák problémája már szerepelt néhány parlamenti jelentésben, az ajánlások már a régi állásfoglalásokban is megtalálhatók, éppen azért foglalkozni kell a problémával, az ajánlásokat meg kell valósítani, és most már itt a cselekvés ideje. Sajnos kevés dolog történt. Kérem a bizottságot arra sürgetem, hogy a konszenzusra alapozzon, vegye figyelembe ezt a jelentést, láttuk ezt a szakbizottságokban és a viták során, ez komoly, ez az állásfoglalás. Az intézkedések nem csak szavak, hanem ezeket a gyakorlatban is meg kell valósítani. Öt hozzászólási kérelmem van. Kelly, Mr. Mikolasic and Mr. Yar. Mr. Patron Nevers. Nevers Bocsánat, Neves asszonyi a szó. Köszönöm, presidente, mai întâi aș vrea să felicit először is, gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének. Mrs. Patrao neve. Első hozzászóló nevez asszony. Önnyi a szó asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ez a jelentés rendkívül fontos, különösen jelenleg, miután az ember által okozott katasztrófák egyre gyakoribbá válnak. És környezetvédelmi szempontból és emberi szempontból is egyre nagyobbak a következmények. Ezért gyorsan és hatékonyan kell fellépni, különösen a megelőzés területén. Ez az egyik legfontosabb pontja ennek a jelentésnek. Az Agri Bizottság nevében is üdvözlöm Csofréra kollégát, akivel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és nagyon sok elemet az Agri Bizottságtól elfogadott, átvett a tűzesetek, a szárazság és az árvizekkel foglalkozunk. Említettük, hogy a Portugáliát különösen érintették az ilyen események 3 milliárd eurót okozott az árvi, okoztak az árvizek, és a tüzek is 350 millió euró kárt okoztak. Tehát nem csak megelőző intézkedésekre van szükség, mint hogy ez benne van a jelentésben is, hanem egy intervenciós rendszerre is szükség van, egy megfelelő biztosításra, ami szolidaritást tesz lehetővé a gazdálkodók között. Lugán úr egy percben. Felicit raportorul pentru munca depusă Eh, Gratulálni szeretnék a eh, jelentés készítőjének. Az Európai Unió jelentős emelkedést látott a eh, természeti katasztrófák számának tekintetében. Árvizek, erdőtüzek voltak, emberi életek is elvesztek, de nagyon komoly károkat is okoztak ezek számos tagállamban. Az infrastruktúrát, a mezőgazdasági földterületeket érintették, olyan területeket, amik a kultúrát, kulturális és természeti örökség részét képezik. Ezért nagyon fontos a kohéziós politika, hogy meg tudjuk előzni ezeket a természeti katasztrófákat. Szerintem küzdeni kell azért is, hogy az egyes térség, európai térségek közötti különbségeket is kiegyenlítsük, különösen az megelőzés tekintetében. Megelőzés azon tagállamokban, amelyek nem rendelkeznek elő kapacitásokkal, hogy ezt megtegyék. Fontos, hogy ezek a tagállamok is szembe tudjanak nézni a, ö, ö, ezekkel a károkkal, és ehhez meg kell adni a finanszírozási lehetőségeket is. a természeti katasztrófák az elmúlt években, ahogy elhangzott, óriási veszteséget okoztak tulajdonban, emberéletben, országomban is köszönetet kell mondani a bizottságnak azért a rugalmasságért, amelyel a, re- a rendelkezésre álló eszközökből átirányított a e célokra ezek enyhítésére. Sajnos azonban általában elfogadott kiemelt módon az intézkedéseknek azokra azonnal szükség van. A folyók mentén egyébként hasonló károkra kerül sor a következő időszakokban is. Úgy tűnik tehát, hogy ahol ezek a beavatkozások elmaradtak, ott újra ilyen veszélyes helyzettel szembesülnek az emberek. Ahogy az előadó is mondta, a bizottságnak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy intézkedéseket hozzanak e katasztrófák jövőbeni elkerülése érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Az üzenet tehát, hogy ne hagyjuk el az elhagyottakat. A következő hozzászóló egy percben. Vážený pán predseda, pán komisár, v priebehu uplynulého... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Az elmúlt évek során több tagállamban óriási károkat okoztak a természeti katasztrófák. Nem pusztán eh, pénz, veszteséget jelentenek ezek, illetve de emberéleteket is áldoznunk kellett. A természeti katasztrófák túl jutnak azokon a határokon, amelyeket egy-egy ország tud csak megoldani, éppen ezért nemzeti szolidaritási alapra van szükség. A átláthatóságot, mobilitást és rugalmasságot e, erősíteni kell a szolidaritási alapból való pénzek lehívására. A regionális szempontot erősíteni kell. Nem szabad kizárnunk olyan régiókat, amelyeknek a támogatásra szüksége van. A a természet erői nem állnak meg országhatárokon. Tapasztalatcserére is van szükség a határmenti területeken. Köszönöm szépen, Castilla kollega. Castilla? Jár úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelezném, hogy hozzászólásomat az előttem szóló szólók kiegészítéseként kell értelmezni. A pénzügyi feltételek mellett valóban szükség van a károk helyreállítására és a prevencióra, de mégis százország ország tartományban jelentős árvizekre került sor. Ez a tapasztalata alapján látjuk, hogy a tagállamok közti együttműködésre szükség van a károk elhárítására, a preventív intézkedések egyeztetésére, nem csak a felső, hanem az alsó folyami szakaszok közti együttműködésre, hiszen a kettőt egymás nélkül nem lehet megfelelően megvalósítani. Ezért a kommunikációnak is megfelelően működik működnie kell. A természeti katasztrófákat valóban határon átnyúló formában kell tudni elkerülni és megelőzni, mert a természeti katasztrófa sem áll meg a határon. Köszönöm. Végül pedig Papadopoulou asszony kapja meg utolsóként a szót. Szeretnék néhány szót szólni, mint a Libe Bizottság előadója. A mi hozzájárulásunk keretében szeretném elmondani, hogy a szolidaritási alap, a korai előrejelzés és az együttműködés mellett még nagy hangsúlyt helyeztünk arra is, hogy tiszteletbe kell tartani a diszkrimináció mentesség elvét akkor, amikor segítséget nyújtunk. Az érintett régióknak nyújtott segítség a szükségleteknek feleje meg, és ne legyen itt semmiféle diszkrimináció, a vallást, vagy a bőr színét, egyebeket illeti, a nemzeti, vagy az etnikai hovatartozást, vagy bármely más jellemzőt illet mert ez mind nem érdekes akkor, amikor katasztrófa következik be. Tudjuk, hogy az emberi jogok ilyen körülmények között veszélybe kerülnek, és azokat is védeni kell. Köszönöm, nagyon hálásak vagyunk a katasztrófa szóért is, hiszen az görög eredetű. Biztos úr, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm önöknek, köszönöm Ferera úrnak ezt Rozsevá kollega nevében mondom, aki nem tudott eljönni. Köszönöm azt, hogy mennyire jó minőségű és milyen kiegyensúlyozott ez a jelentés, ami a legjobb időben érkezett. Amit Mikolásik úr mondott, láttuk, hogy a katasztrófák száma milyen nagy volt az utóbbi időben, nem csak Európában, Pakisztánban, Haitin, de közben nálunk is, Közép-Európában is, nem csak Európán kívül, és beszélt Madéráról, Írországról, Portugáliáról, járul beszélt a szászországi árvízről, ne felejtsük el a 2002-es árvízt, mert akkor biztos voltam regionális biztos, akkor Pródi úrral együtt létrehoztuk a szolidaritási alapot, és azt nagyon jól kihasználták, amióta létrejött. Mindez arra emlékeztet, hogy nem szabad rövid memóriával élni, hanem az eljárásokat javítani kell, és egyre jobban reagálni kell tudni a katasztrófákra. Mindig a megelőzés a fontosabb, hiszen az kevesebbe kerül, és így csökkenteni kell a tragikus következményeket. A kiegyensúlyozott megközelítést bátorítjuk, a, ami a megelőzést és a választ illeti. A tagállamok akcióit támogatni kell, ahogy hallottuk. Án a regionális alapokról szólt, ezek is támogatni tudják a nemzeti megelőző intézkedéseket, valamint Kelly úr beszélt a szolidaritásról, ez mennyire fontos. Papadopuló asszony objektíven az objektív kezelést tartja fontosnak, bár a szabályokat javítani kellett. Jól ismerem ezt a szolidaritási alapot, ez támogatja a gyors helyreállítási munkálatokat is az állam részéről. A bizottság most értékeli a jelenlegi eszközök értékét, és preventív intézkedéseket fogunk majd javasolni a tagállamok számára a közösségi finanszírozással. Megnézzük azt is, hogy milyen mértékben használják ezeket az alapokat, ahogy Patronesz hogy mondta, be kell fektetni a prevencióba, és így a helyreállítások, az újjáépítés költségeit is csökkenteni lehet. Ferreira úr aláhúzta itt a kockázatok kartográfiáját, a módszereket is javítani kell. Most ezen dolgozunk, kiegészítve a már létező nemzeti eszközöket. Kell egy európai közös alap, ami a specifikus károkat illeti, az erdőtüzeket, Görögország, Portugália, Spanyolország érintett, az extrém klíma viszonyok is ehhez hozzájárultak, és mindenképpen prevenciós intézkedések szükségesek a jó gyakorlatra vonatkozóan. Az erdőket is védeni akarjuk, és megfigyelő központot hozunk létre azért, hogy elemezzük a szárasságot, ami Európát sújtja a katasztrófákat ismerni kell, ezeket hatását, ezeket elemezni kell, és a jövőben vitát kell kezdeményezni mindenről. A bizottság és elnöke 2004-ben egyébként őkért meg engem arra, hogy az európai polgári erő létrehozásán dolgozzak, ott volt a cunami következménye és más események. Csorzsevá asszony és a bizottság anyagot fog előterjeszteni azért, hogy az európai reagálás erőteljesebb lehessen katasztrofák esetén. De, mint mondtam, a prevencióra helyezzük a hangsúlyt. A bizottság javasol, javaslatot fog tenni a tagállamoknak, és ehhez felhasználjuk Ferreira úr jelentősét, aki nagyon jól elemezte a helyzetet, és ezt még egyszer megköszönöm. Köszönöm, biztos úr! Ezzel lezártuk a vitát erről a témáról. Köszönöm a jelentést. Holnap délben lesz a szavazás erről. Most pedig az utolsó napi rendi pont következik. Teokarusz asszony jelentése a szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban. Először átadom a szót négy perc.